Elnézést kérek. Szeretném megnyitni az ülést. Ahogy talán észrevették, Lamazur úr még nincsen itt vonat késlekedés sztrájk okán állítólag. Úgyhogy az a napirendben is némi változtatás lesz majd. A napirendben is tehát változtatásokat kell, hogy tennünk, tegyünk, mégpedig a Kalfin jelentés, amelyet az Európai Befektetési Bankkal kapcsolatban írt, később kerül majd sor erre az jelentésre, de szerintem először kezdjük azzal a nem működik megfelelően a mikrofon? Ez eine, ez eine besser. Ez jobb most? Most már mindenki hall? Elnézést kérek. Tehát azzal kezdtem az ülést, hogy szeretném megnyitni az ülést, és hogy időt adjunk Lamazur úrnak arra, hogy a napirendi pontokhoz ide, érjen, ezért most az Ivano Kalfin jelentésről szóló szavazással kezdjük a munkát, az, a finanszírozásról szóló szavazással, de most először lengyel kollégánknak, Szidóniának szeretnénk boldog születésnapot kívánni. Congratulations to Sidonia. Uh, and, uh, we... Boldog szülinapot, Szidónia, minden jót kívánunk, és akkor majd az ülés után valamivel megvendégálsz? Tehát akkor vissza a komoly témákhoz. November 7-én lesz egy közös budget kont találkozó 14.40-től 15 óráig az, a PPP testületekkel kapcsolatos finanszírozási, pénzügyi, pénzügyi rendelet Te kapcsolatban Ingeborg Gressle ennek az egésznek a szervezője. Azt hiszem, hogy ki is osztották az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, tehát most ö, csütörtökön 14.40-kor lesz egy közös ülés ezzel kapcsolatban. Ezt szerettem volna bejelenteni, most pedig tovább lépünk akkor a szavazó listához. Először is tisztázni kell azt, hogy a szavazás után majd arról kell szavazni, hogy elkezdjük-e első olvasatra célozván a tanácssal a, a tárgyalást. A legtöbben úgy gondolják, hogy a ez így megoldható. Tehát minden esetre szavaznunk kell arról majd, hogy első olvasatban el lehet -e kezdeni a tárgyalásokat a tanácssal. Most minden esetre kezdjük el a szavazást. Első a 17-es módosító. Mindenkinek megvan amúgy a szavazókártyája? Kálfin jelentés az Európai Beruházási Banknak adott garanciákról. Ez az első jelentés, amiről szavazunk. Mindenki nézze meg, nála van a szavazókártyája, kérem. Akkor tehát a 17-es módosító mellette, készfeltartása, ellene, tartózkodás, elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem, elfogadva, elnézést. Elutasítva? Elfogadva. Elfogadtuk, jó. 66-os mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. 67-es, 68 együttesen mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 18 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 19 Hogyha elfogadtuk a 67-est, akkor a 18-as, 19-es és a 22-es ez, e, e, ezeket lefedi a 67-es. Nálam az van, hogy a kettest fedi le. Thank you for that, Ivalo, you're correct. Köszönöm szépen, Iváló, igazad van. Akkor a 69-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 70. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 19. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 akka fogyottá válik, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette Elnézést, a 20-as jön, 20-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 72-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tart, el, elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 71-est lefesztük, akkor 15 mellette. Ellene. It was covered by 23. Amendment 15 is what we went to next. Amendment 15 covered? A 15-ös is lefedett, le van fedve valamivel? Nincs. 15. Ivaló, a 15-ös a következő? Ezt nem fedi le semmi? A 17-est a kompromisszum lefette, nem? Megegyezik. Jó. Tizennyolcas a következő. Tizennyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 76 mellette, 76-ost is lefedik más módosítók. B kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 77. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 19. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 25. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük elektronikusan, 20-as módosító. Mindenki szavazó? Elfogadtuk. Ez volt a 20-as. 20-as mellette. 20-as most, erről most szavaztunk, igen. 26-os következik, megegyezik. Nem, akkor a 26-osról szavaznunk kell? Igen, 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84 mellett, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17, amely megegyezik vele, akkor 23. 23-as a következő deve mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 30 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 86 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 18 megegyezik a 86-ossal, 25 mellette, ellenem, tartózkodás, le kell ellenőriznünk elektronikusan, 25-ös módosító. elutasítottuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-et visszavonták, 87-es szóbeli módosító a jelentéstevőtől, 87. I igen, elnök úr, a szóbeli módosítót a mellékletben lehet látni. Egy pillanat, megkeressem mindjárt. Szeretném azt javasolni, hogy tisztázzuk egy kicsit, tegyük világosabbá a szöveget, és egy szóbóli módosítót tegyünk, development strategy of the beneficiary country, the EIB shall also require the project promoters to carry out appropriate consultations with the relevant national and local stakeholders, and then the, the text continues. És innen folytatódik a szöveg. Elnök, van ez ellen ellenvetés? Nincsen? Akkor a 87-esről szavazzunk a szóbeli módosítóval együtt mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30. 30-ast visszavonták, 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 az ekontól, 31 az ekontól mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 30-ast ellenőrizzük le elektronikusan. 30-as Ekon. Mindenki szavazott? Tizenhárom-tizenkettő arányban elfogadva. 89 mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 21-es az intától. Ezt lefedi a 89-es, akkor 30. Akkor 21-esről is kell szavaznunk mellette. 21-es módosító. Inta. Mellette ellene, tartózkodás, azt hisz, de ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Még mindig hiányzik egy valaki. Igen, elfogadtuk. 32 ekon mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31 jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22 megegyezik a 90-essel. 33-as is megegyezik a 90-essel. 32-es lefedi a 31-est, 27-est is, igen. Akkor a G kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 33 a fett mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 28 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Elnézést, nem, elfogadva. 23 inta mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. H. Kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 33 jelentéstevőjé, mellette, ellene, a tartózkodás elfogadva 35 megegyezik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 29-et lefedi 35-ös, 24-est is lefedi a 35-ös, 34-est visszavonták, 96-os mellette, ellene. Emeljék föl rendesen a kezüket. Tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 25 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük le tehát 25-ös módosító inta a hetedik oldalon. 25-ösről szavazunk. Hárman úgy döntöttek, hogy nem szavaznak. Elfogadtuk. 97-es lefedi a 96-os, 30-ast a 97-es fedi le, 35-ös jön, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os inta, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as Mulder. Van ehhez is egy szóbeli módosító. Szeretném azt javasolni, hogy támogassuk Jamulder módosítóját egy kis szóbeli módosítóval. Megint csak megtalálható a szövegben, a mellékelt szövegben. A where possible szavak betűzése the companies and financial institutions involved in transactions, etc. Okay. And I would suggest to... Tehát azt javaslom, hogy fogadjuk el, támogassuk ezt a szóbeli módosítót. Elnök, gondolom, akkor nem ellenzi senki a szóbeli módosítót. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 37-es jelentéstevője mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 99 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 27 megegyezik a 99-essel, és a 36-os is, akkor a 100-as következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32, 32-es lefedi a 99, de kell róla szavaznunk, 32-es mellette, e, 32-esről szavazunk a devétől. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36 a FET mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Fordítunk, 8-as, 8. oldalra, 37-es a FET mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egy négyes szóbeli módosító jelentéstevője. Iváló, szeretnél hozzászólni? Igen, a szóbeli módosító egy 5A cikkről szól. Mediterranean Investment and Partnership shall constitute external assigned revenue for the guarantee fund for the external actions. This is an oral amendment ez tehát egy szóbeli módosító, ami gondoskodik arról, hogy a, hogy a rendelkező rész megegyezzen a preambulum bekezdésekkel a finanszírozás ügyében. Elnök, gondolom, hogy nincsen ellenvetés mellette, tehát a négyes szóbeli mellett, ellene tartózkodás elfog a AFET 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as emellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es Ekon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as ez megegyezik, akkor 39-es, nem, 38-as Ekon mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40-es affet, összeegyeztethető, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 41 affet mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, a 38-as megegyezik. 103-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es ekon következik, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Vagy inkább elutasítottuk? A negyvenest? Elutasítottuk. Igen, akkor nem fogadtuk el. 104-es mellette? Ne, ne, ne. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as. Ezt lefedi a 104-es. 105-ös Jan Mulder mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 43-as afet mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es az megegyezik, akkor 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 109-es, ezt lefedi a 46-os, akkor 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os deve mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 43-as, mellett, ez megegyezik a 36-ossal, akkor következik az egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, Ekon részenként, első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Aztán jön itt egy tömb, amit, amiről együtt kellene szavazni. A 113, 114, 116, 119, 122, 124, 126, 127, 128-as mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk, azt gondolom. Menjünk csak tovább. 113-as, nem, az már volt. If you come back.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 Elutasítottuk. AFET 49 mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt is elutasítottuk. Jó, elutasítottuk. 130-as részleg lefedve, 130-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések. Van itt egy J kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as az előadótól visszavonva, 45-ös 45-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os, van itt egy szóbeli módosítás, az előadótól, ha jól értem. Iváló, igen, elnök úr. Ez az utolsó szóbeli módosítás a mellékletben szerepel, nem fogom felolvasni. Megint a reflow és a cumulated fundok felhasználásáról van szó, és a felhatalmazásról. Ha gondolják, akkor az egész szöveget felolvasom. Úgy látom, senkinek nincs ellenvetése, ki van így a módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes afet mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem. ellenőrizzük a biztonság kedvéért a DEVE 2-es módosítót elektronikusan. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Rendben. Zárjuk le akkor. Elfogadtuk. K kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Jön a 49-es módosító, Torvalds mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es debe mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 2-es ekon mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös az előadótól mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, deve ötös, ami összeegyeztethető, nem kell szavazni? De igen, ötös deve mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötvenes mellette, ötvenes mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, hatos afet mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos deve mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes inta mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas az ekontól, azt lefedi a Deve hatós, de erről még így szavazni kell mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás, úgy gondolom, hogy ezt elfogadtuk. 7-es afet megegyezik, akkor Jön a devehetes mellette. Ellene. Elfogadtuk. négyes es Econ mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. hetes az előadótól mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. ötös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, ötös Ekon részenként, amit az Aldekért első rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, második rész mellett ellen elfogadtuk. 52-es módosító lefedi a 7-es, azt elfogadtuk már. Akkor ki van az 52-es mellett? Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 8-as mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 6-os inta mellett. Ez megegyezik az 52-es. Igen. Akkor az inta 6-os mellett. Ellen. Elnézést, ez az Econ 6-os akkor mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes Ekon, megegyezik az 52-es. Igen, hát ez, erről nem szavazunk. 8-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva kilences afet mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas deve mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas ekon, megegyezik az 53-assal, akkor megyünk tovább, hetes is le van fedve? Ekon Yeah, yeah, but Econ 8, Econ 8 was rejected too. Because you say you have to vote. You have to vote. We have to vote on amendment. Az Econ 8-asról kell szavazni? Nem. Az Inta 7-esről. Akkor Inta 7-es, erről szavazzunk mellette. Tehát Inta 7-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 8-as inta megegyezik. Igen, hát ezről nem kell szavazni. elkompromisszum kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 9-es mellette ellene akkor a tehát a 9-es mellett Vote's closed. Yeah. Not yet. Come on, voti, voti. Szavazzanak kérem elektronikusan, ellenőrizzük a 9-est. Adopted. Amendment 10 from... Elfogadtuk. A AFET 10-es, mellette, ellene, elutasítottuk. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FED 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. N kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. O kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. P kompromisszum mellett mm, igen, erről nem kell szavazni, bocsánat. 13-as? Nem, Deve 12-es következik. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elutasítva. Most jön a P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es Ekon mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13-as Deve mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es inta mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as Econ, compatible azt írja, akkor szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es Econ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös Affet mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es Deve ezt lefedi az előzőkben megszabadult Econ 14-es mellette. Tehát Econ 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az előadó 14-ese mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os a FET, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös Ekon mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös az előadótól visszavonásra került, 62-es, van itt egy szóbeli módosítás. Ez már lefedve? Nem. 62-esről szavazni kell. Igen, elnök úr, az EIB éves jelentésének a szövegét csatoljuk. Köszönjük a módosítást, akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük a 17-es módosítást. AFET 17-es. Akkor lezárhatjuk? Lezárjuk, a szavazást elfogadásra került. 13-as inta mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es ekon mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellett kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elutasítva Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 65-ös az előadótól 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás. Azt hiszem, hogy a szavazólistán van egy hiba, a DEVE 15-ösről igenis kell szavazni ugyanis a kompromisszum nem terjed ki rá. Ah. Igen, valóban hibás a szavazólista. A DEVE 15-ösről szavazzunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Akkor most következik a végszavazás az egész szövegtervezetről a módosítások, aki van mellette, ellene egy, és nincs tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás tervezetről elektronikusan egy végszavazás következik. Megnyitjuk. 33, 34, one more. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jó, most pedig az intézményközi tárgyalásokra adandó felhatalmazásról szavazunk. Itt abszolút többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak, szavazzanak. Lezárom. 31 igen, egy nem. Ezzel lezárult a szavazás, és átadom a szót az elnök úrnak. Thank you, Kedves kollégák, folytatjuk az ülést, és elnézést kérek, amiért késtem. Köszönöm George Lyonnak, hogy elnökölt helyettem kitűnő elnökség volt, mert a választóim webstreamen nézik a Költségvetési Bizottság üléseit, és george mondtam, hogy a, a választóim csak úgy, mint az önökéi egyébként, közvetlenül nézik a webstreamen a az ülést, és az egyik választó, egy hölgy telefonált, azt mondta, hogy valaki elnököl, az nem ön, de sokkal jobb, mint ön hát vegyes érzelmeket keltenek az ilyen észrevételek. Akkor javaslom, hogy folytassuk a kis szavazásokkal, hogyha lehet, mert ugye ez egy nagy szavazás volt, és gratulálok Iválónak. Akkor most javaslom, hogy kevésbé fontos, de mégiscsak szükséges az átutalásokról, majd pedig a politikailag rendkívül fontos délutáni témánkra térünk rá, ami pedig a költségvetési tárgyalás és a tegnapi egyeztetésről való beszámoló, illetve a holnapi háromoldalú tárgyalásról lesz majd szó. Ami az átutalásokat illeti, két átutalásunk van, amik fontosak a bizottságnak. Giovanni mind a kettőt bemutatja, tehát az átcsoportosítások át alors, rectificatif. Giovanni. Giovanni, akkor két átcsoportosítás van. Az első 26-os, a 26-os az a Global Transfer, ami a költségvetési tárgyalással kapcsolatos, erről majd később szavazunk. Viszont a 35-öst azt ismertethetnéd. Igen, a 35-ös átcsoportosítás az azzal függ össze, hogy több forrásra van szükség, azon kiadásokra, amelyek a migrációs áramlással kapcsolatosak. Mint tudják, a tagállamokra rendkívül nagy nyomás nehezedik, ami többletforrást igényel ezért a bizottság ezt a javaslatot készítette, és az a cél, hogy megemeljük azt a költségvetési keretet, ami a megvalósítandó intézkedésekhez szükséges, hogyha nagyobb tömegű menekült érkezik. Ez 18 millió euró. Ez különböző költségvetési sorokból került összeszedésre, a, ilyen a vidékfejlesztés és más költségvetési sorok a kettes rovatból, amelyek nem kerültek felhasználásra az év végéig. Tekintettel a kiadások jellegére, nevezetesen, hogy ez menekültekkel kapcsolatos, én azt javaslom, hogy ezt azonnal szavazzuk meg, mert tudjuk, hogy már az év elején is ezeken a sorokon nem nagyon volt pénz. De figyelembe véve azokat a rendkívüli eseményeket, amik az év folyamán bekövetkeztek, nagyon nagyok az azonnali igények. Tehát javaslom, hogy ezt azonnal szavazzuk meg. Elnök, köszönöm mellette. Ellene tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Tehát akkor ez van az átcsoportosítákkal, amik a bizottsági költségvetéssel kapcsolatosak, az egyéb részeknél pedig egyéb átcsoportosítások vannak. Derek fogja ismertetni intézményenként. Derek. Köszönöm szépen, elnök úr! megpróbálom a lehető legjobban. Három átcsoportosítási kérelem volt, plusz egy technikai. Az első az a régiók bizottságától származik, akik a tolmácsolásról, fordításból szeretnének levenni egy kis pénzt és áttenni különböző egyéb sorokra. Többek között egy új ECR politikai frakció létrehozására. A teljes összeg az 2,5 e, euró, a, akkor a külszolgálat 1 millió euró, ez elvileg különböző helyekről jön, én különböző megtakarítások, a, a takarítás, a biztonság és felőrzésből és különböző berendezésekből. A harmadik átcsoportosítás az az Európai Ombudsmannal kapcsolatos. A teljes összeg az 63 ezer euró, különböző helyekről jön, kisebb összegekből áll össze, és nagyon nagy mértékben megy. Tehát ez az a három fő átcsoportosítás. Nem látok itt ellentmondást, a kollégák általában támogatják ez egy további lehetőség. Van még egy technikai, ami pedig a számvevőszékkel kapcsolatos, hogy szeretnék nek cserélni egy személyi állomány kapcsolatos logot. Tehát kérem, hogy ezt támogassák. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor intézményenként lesz a szavazás. Itt nem lehet különböző intézményekre blogban szavazni. Tehát régiók bizottsága mellette, ellene, tartózkodás, akkor elfogadtuk. A külszolgálat mellette, ellene, ugyanazok ellenzik, tartózkodás, elfogadtuk számvevőszék mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ombudsman mellette, ellene, kettő ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Nagyon jó, tehát akkor az épületpolitikával kapcsolatban nincsen anyagunk, tehát akkor így módon most visszatérhetünk a napirendünk legfőbb pontjára, azaz a tegnapi költségvetési egyeztetés eredményei, valamint a korrekciós költségvetések az MFF-fel kapcsolatban, és a továbbiak, további tárgyalás előkészítése nevezetesen a 2014-es költségvetéssel, ami egy holnap egy háromoldalú tárgyalást fog eredményezni, és jövő héten egy újabb egyeztetés lesz. Szokásainknak megfelelően delegáció vezetőként először én fogok beszámolni, aztán az előadók is szót kapnak. Nyilván bárki kérheti majd ezután a szót, illetve a költségvetés főigazgató urat üdvözlöm, aki az Európai Bizottság benyomásait fogja elmondani. A tegnapi egyeztetési ülés a tanács részéről a litván miniszter úr, illetve a nagykövetek részvételével zajlott, két-három óra hosszban, és mindenki számára lehetővé vált így, hogy minden intézmény elmondja a véleményét mindegyik témáról, ami még az asztalon van, így az Európai Bizottság is. Hivatalosan a szerződések alapján az egyeztetés kifejezetten az éves költségvetésről kellene, hogy szóljon, de mint évről évre most is megpróbáltunk a folyó év végi finanszírozási problémákra megoldást találni, illetve fel meg kellett említenünk, fel kellett vetnünk az MFF elfogadásának témáját, illetve a módosító költségvetéseket, amelyek ehhez kötődnek. A tanács megismételte, megerősítette álláspontját, amit ismerünk, ugye, amit az ECOFIN tanács fogadott el, és mi szerint a hetes dabot a tanács elfogadta, a nyolcas dab a híres 3,9 milliárd euró, ugye a kettes dab második transa, vagy része és elfogadásra került a tanács által, de egy olyan megkötéssel, amely olyan preambulum bekezdésen, amely megpróbálja a 9-es DAB hatályba lépésének alárendelni, vagy annak a feltételéhez kötni ennek a tanács általi elfogadását. A 9-es, mint emlékeznek rá, a szolidaritási alap felhasználása több közép-európai régió megsegítésére, természeti katasztrófák miatt, Németország, Cseh köztársaság, stb. 400 millió euró értékben a tanács ezt más keretekből való átcsoportosítással próbálja megoldani, az úgynevezett global transfer, vagy globális általános átcsoportosítás keretében, tehát ezt a 400 milliót is a tanács ennek alapján ezzel a feltételezéssel elfogadta a globális átcsoportosítást is, 400 millió, illetve 109 millió több sorra szétosztva, különösen sürgős szükségletek teljesítésére ezeket a szükségleteket a bizottság azonosította be az előadók majd elmondják, hogy mit gondolnak erről. Na most ennek alapján, illetve elnézést, másfelől egy másik fontos pontot is felvetettünk, a, az MFF-fel kapcsolatos intézményközi együttműködést, ugye a, a költségvet költségvetés, közösségi költségvetés finanszírozásának hosszú távú témáját, illetve a magas szintű csoport létrehozását, mint tudják, a három intézmény megállapodott, hogy létrejön egy magas szintű csoport, amely első ülését valamikor akkor tartaná, amikor sikerül véglegesen elfogadni, vagy elfogadtatni a parlament által az MFF-et, a többéves pénzügyi keretet, tehát néhány héten belül, és meg kell határozni a szintű csoport mandátumát, feladatait, összetételét, hogy milyen döntéseket hozhat, de azért van itt még egy pár dolog, amit végleges formába kell önteni, és a július harmadik állásfoglalásunkban is elmondtuk, illetve többször a plenárison itt a parlamentben, hogy a parlamentnek szüksége van arra, hogy garantálják számára, hogy ez a magas szintű csoport tényleg hatékonyan tud majd működni, csak ekkor tud a parlament igent mondani az MFF-re az ismertetés alapján ugye az előadóink elmondták, hogy a parlamentnek melyek az álláspontjai, és a koordinátorokkal történt megbeszélés és az előkészítő ülés alapján elmondtuk, hogy a Költségvetési Szakbizottság szintjén szavazásra tudjuk most már bocsátani az MFF-hez kötődő módosító költségvetéseket. Az MFF rendelet maga Ugye Ivailo Kalfinnak van itt egy ellenvetése, amiről majd be fog számolni. Tehát maga az MFF rendelet és az MFF-hez közvetlenül kötődő két DAB szavazásra kerülhet. Van még ezen kívül a hatos DAB, amiről már szavaztunk néhány napja. Na most van a DAB 7-es, az Európai Tanács egy technikai kiigazításként kérte ezt, tanácsnak szüksége van arra, hogy egyhangúan megszavazhassa. Mi jeleztük kezetektől fogva, hogy mivel mi igent mondtunk, be is tartjuk ígéretünket, az MFF-ről született politikai megállapodáskor e három ország problémáira nem gondoltak, mindennek nincs kihatása a globális megállapodásunkra, mi tisztességes partnerek vagyunk, tehát erről szavazni fogunk. Na most, ami a nyolcas dabot illeti, itt van szó ugye a 3,9 milliárdról. Készen állunk arra, hogy ezt is szavazásra bocsássuk, csak hogy az előadó el fogja magyarázni, hogy a nyolcas dab megszavazása nem jelenti pontosan, tehát nem felel meg pontosan a tanács elképzelésének. A tanács a 8-as és a 9-es között politikai kapcsolatot hozott létre, de ez az ő bajuk. Jogilag lehetetlen ez, nem működik, de politikailag szükségük van rá, hát legyen. Jogilag mi azt javasoltuk, hogy mi úgy szavazunk, hogy jóvá hagyjuk a tanács álláspontját. Na most a parlamenti változat alapján, tehát a preambulum bekezdésekben van csak különbség, a számok szigorúan ugyanazok, tehát a parlamenti változat alapján, hogyha a plenáris is követ bennünket, a parlament elnöke a nyolcas dabot aláírja, és így az jogerőre emelkedik, tehát végrehajthatóvá válik, ugyanis néhány héttel ezelőtt az Európai Bíróság megerősítette nagyon bölcsen, hogy a Lisszaboni szerződés óta mindig is a parlament elnökének aláírása az, ami egyedül és kizárólag jogerőre emelheti a költségvetést. Na most e feltételek alapján úgy ítéljük meg, hogy a költségvetési szakbizottság szintjén, és ezt hangsúlyoznám, tehát a mi saját felelősségi körünkben eljött az idő arra, hogy az MFF-hez kötődő utolsó szövegtervezeteket szavazásra bocsássuk. Viszont, viszont ami a 9-es dabot illeti, vagyis a 400 milliós árvíz kártalanítást, illetve a globális átcsoportosítást illeti, eljött az ideje annak is, hogy erről szavazzunk, csak hogy itt nem szavazhatunk igennel, mert nem értünk egyet a tanácssal, holnap a trilógusban, illetve valószínűleg jövő hétfőn a második egyeztetésen ismertetjük majd álláspontunkat, és az előadónknak szüksége van a Költségvetési Szakbizottság álláspontjára ehhez. E két szövegtervezet, a 9-es dab és az általános csoportosítás természetesen a 2014-es költségvetési tárgyalási csomag részét képezi, amiről a jövő héten ugye újra egyeztetünk az egyeztetésen. Án Jensen el fogja magyarázni, hogy mennyiben térnek el az álláspontok pillanatnyilag, mielőtt még elkezdődne a 2014-es költségvetés tárgyalása. Tehát e, második csomaggal kapcsolatban ki kell alakítanunk az álláspontunkat, annak érdekében, hogy a Költségvetési Szakbizottság delegációja holnap és jövő hétfőn eredményesen tudjon tárgyalni. Tehát annyiban egyszerűsíthetjük le a dolgot, hogy két csomagról van szó, amit most itt lezárhat a Költségvetési Szakbizottság. Az egyik csomag az MFF-hez kötődik, ezt megszavazhatjuk, másfelől viszont a 2014-es költségvetési tárgyalásra vonatkozóan a másik csomag kapcsán ki kell elakítanunk a saját álláspontunkat. Ez tehát a State of Play. Giovanninak adom a szót először, aztán a többi eh, előadónak. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy nagyon jó áttekintést, nagyon jó magyarázatot adott elnök úr arról, hogy ez az első csomag hogy is néz ki. Tehát az a csomag, ami az MFF-fel, valamint a 6-os és 7-es dabbal, a 7-es és 8-as dabbal kapcsolatos. Szeretnék még hozzátenni egy dolgot. Meg szeretném magyarázni, hogy mi a különbség a, a 9-es DAB és a globális átcsoportosítás között. Emlékeztetném kollégáimat arra, hogy egy írásos eljárás folyamán a tanács a koreper álláspontját megerősítette, mégpedig azt, hogy a 9-es DAB finanszírozása 400 millió euró lesz, amelyet a globális átcsoportosításból szeretnének megoldani, tehát a tanács átcsoportosításokat szeretne eszközölni a szolidaritási alap kibővítésének megoldására. Ezzel kapcsolatban már voltak a korábbi években is viták, láttuk, hogy a szolidaritási alapnak plusz forrásokra lenne szüksége, és az év végén mindig azt látjuk, hogy a kifizetési előirányzatok nem bizonyulnak megfelelőknek, sőt már kezdettől fogva látható, hogy nem elegendőek. A tanács aztán elfogadja a dabokat, és látjuk, hogy az év végén az átcsoportosítások mindig relevánsaknak bizonyulnak. Úgyhogy azt fogjuk javasolni, hogy szavazzuk meg a 9-es dabot, amely tehát további finanszírozást juttat a szociális alapoknak a bizottság döntése értelmében. Ez az 500 millió globális átcsoportosítás révén teremtődik elő. Szeretném emlékeztetni kollégáimat arra, hogy ezzel kapcsolatban más a hozzáállás a két intézményben, és valószínűleg az alacsonyabb összeg lesz majd elfogadva, 109 millióról van szó, amelyet a tanács elfogadott, de mivel a véleményünk különböző a tanácsétől, tanácsétól, én inkább csak azt mondanám most, elnök úr, hogy a csütörtök reggeli, illetve a jövő heti hétfői tárgyalásokon tovább kell ragaszkodnunk az álláspontunkhoz. Giovanni. Köszönöm szépen, Giovanni. Ann szeretne hozzászólni, ő szeretné kiegészíteni a 2014-es költségvetést. Csak szeretném azt mondani, hogy egyetértek az általad és Giovanni által elmondottakat. Természetesen a 9-es DAB-ról szóló vitát, illetve a globális átcsoportosításokról szóló vitát összekötöttük a 2014-es költségvetésekről szóló vitával, ahol különösen a kivett kifizetésekkel kapcsolatban vannak problémák. Nagyon nagy a tanács és a, még, még akkor is, hogyha csak egy millió, milliárd a különbség a mi és a tanács összegei között. Jövő évben a bizottság összegei nagyon szűkösek lesznek, és a bizottság szerint az általuk 2014-re javasolt költség, valam, költségvetés, valamint a mi, ezek a változtatások képesek lesznek majd a joga, jogi kötelezettségeinknek megfelelni. Igaz, hogy van még egy lavina egy ilyen jövő évre át vi, vi, átvihető, illetve átvihenő összeg, de mégiscsak képesek leszünk megfelelni a jogi kötelezettségeinknek. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk a saját véleményünkhez. Azt hiszem, a tanács megkísérli majd a szolidaritási alap, illetve a vész helyzeti tartalék olyas, olyas, olyas módon való csökkentését, amely majd azt eredményező, hogy mindenképpen a plafon alatt maradjanak. És majd azt mondják, hogy hát persze, ez így rendben lesz. Minden elvekkel megmagyarázhatod. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra most, hogy ragaszkodjunk a saját álláspontunkhoz, ne adjuk meg magunkat a tanácsnak. Tehát így függenek majd össze a dolgok. Na most a kötelezettségvállalási különbségek a parlament és a tanács között ennél kisebbek. Nyilván vannak olyan megállapodások, amelyek kompromisszumot igényelnek, nagyon sokan nem szeretnék, hogyha rugalmassági eszközt nagymértékben használnánk, és szeretnék, hogyha ott is a plafon alatt maradnánk. Ezek a fő kérdések, de azt hiszem, hogy a leges legnagyobb viták megint csak majd a kifizetésekkel kapcsolatban lesznek. Köszönöm. Helga Trüppel. Köszönöm szépen. Helga Trüppel következik. Köszönöm. Én is csak szerettem volna a Giovanni által mondottakat megerősíteni, tehát hogy a szolidaritási eszköznek további friss forrásokra van szüksége. Nagyon fontos, hogy ez ragaszkodjunk. Köszönöm, Helga. Ivajló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is az csomagolt, ami az MFF-fel kapcsolatos, abszolút mértékben támogatnám azt, amit Giovanni javasol, és ez egyébként a mi szakbizottságunknak az álláspontja. Úgy gondolom, hogy szavazásra kell bocsájtanunk a 7-es és 8-as módosítási tervezetet, plusz a DAP 9-est, úgy, ahogy ön is javasolta, tehát egy egyet nem értő szavazás lenne ez. Ugyanazon elvek miatt, mint a szolidaritási alapnál, nem szabad, hogy ezt redistribúcióval, tehát újraelosztásból finanszírozzuk. Ha úgy szavazunk, ahogy a tanács kéri, akkor precedenst teremtünk, ami a továbbiakban nagyon veszélyes lenne nincs semmiféle rugalmasságra lehetőség, de úgy gondolom, hogy a tanács még tehetne egy kis erőfeszítést, és megtalálhatná azt a kis forrást, ami szükséges, a, ahelyett, hogy újraelosztásban gondolkodna. Továbbá az Európai Bizottságnak az álláspontját is feljegyeztük, hogy ez a ö, az átcsoportosítás, ez valószínűleg nem elegendő a kutatási és a humanitárius válság miatti kifizetések fedezésére. Tehát mindenképpen azt a stratégiát támogatom, amit Giovanni javasolt, ami az mff való egyetértési szavazást illeti. Azt szeretném javasolni önöknek és a kollégáknak, hogy a következő soros ülésünkön, tehát november 14-én bocsássuk szavazásra. Ez nem késő, még, még elég időben van a novemberi plenárishoz, és nem okoz ez további feszültséget. Ha viszont ma szavaznánk, akkor attól tartok, hogy nem lenne teljesen világos az MFF szövege, csak a közelmúltban született meg a végső megállapodás a kohézióról, a makroekonomiai kohézióról, és így tovább. Továbbá nem láttuk még a konszolidált szöveget sem. Nem tudjuk, hogy lesznek-e további kisebb változtatások a 8-as és a 21-es cikkben. Az MFF egyetértek, ott lehetnek technikai változtatások, de mielőtt szavazunk a szövegről, látnunk kell a szavazat, szavazásra bocsátott szöveget, beleértve a technikai változtatásokat is. Még eh, van egy olyan benyomásom, hogy tegnap nem volt túl nagy a lelkesedés a tanács részéről. Eh, ezt is egy kicsit tisztázni szükséges, mielőtt zöld utat adnánk a megállapodásra és a plenárisra mennénk. Vannak még nyitott kérdések, úgy tudtam, hogy ezek valamik már közel vannak a, mint például a delegált aktusok, és így tovább, de úgy gondolom, hogy mindenképpen a teljes képet kell látnunk, mielőtt bármit szavazunk, és ezt nagyon könnyen meg is tehetjük 14-én, tehát november 14-én, és akkor még elég idő van ahhoz, hogy plenárisra elmenjünk. Köszönöm szépen, Vajló. Salvador Gariga következik. Elnök úr, osztom Giovanni véleményét arról, hogy a költségvetés módosítási tervezetekről hogy kell szavaznunk és hogy kell tovább mennünk. Azt hiszem, hogy az első egyeztető, az tegnap megejtett első egyeztető tárgyalási kör után ez a hangulat, ez a vélemény alakul ki. Ugyanakkor Iválló javaslatával nem értek teljes mértékben egyet, mégpedig azzal nem, ami arra vonatkozik, hogy a nyolcas cikk végleges megfogalmazása még nem áll rendelkezésre. és ugye a regi, régiók bizottság, regionális bizottságnak is el kellene készíteni egy szöveget. Nem értek azzal egyet, hogy el kellene halasztanunk ezzel kapcsolatban a szavazást. Beszéltem regionális szakbizottsági kollégáimmal, beszéltem a tanács képviselőivel is, és úgy gondolom, hogy ez a megállapodás ebben a formájában már teljesen kielégítő, ezért kompetenciánkon belül szavazhatnánk róla már most is, ahelyett, hogy egy héttel elhalasszuk a szavazást és ugye ez azt is jelenti, hogy nem, nem megfelelő jelzést küldenénk a plenárisra. Úgyhogy én az LPP e nevében úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ma szavaznánk erről a kérdésről is. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a plenáris szavazás az 20-án lesz, vagy 19-én, vagy 20-án, tehát a következő Kóbu ülésünk 14-én és 19-én van a, plenum, a plenári szavazás. Artong úr. Voorzitter, dank u wel. Eh, het standpunt eh, van mijn partij uiteraard eh, over 2013, dat is u genoeg bekend. Dat heb ik in Straatsburg. Köszönöm szépen. Azt már Strasbourgban is kijelentettük, hogy lehetséges az, hogyha a parlament ragaszkodik ezekhez a nagyon nagyon aktív és nagyon magas követelményekhez, és ahogy Anjensen asszony is mondta, akkor lehet, hogy a tanács egyszer csak megmakacsolja magát, és egyhangulag ők is ragaszkodnak majd a saját álláspontjukhoz. Márpedig az MFF-fel kapcsolatban szükség van arra, hogy egységesen, egyhangulak szavazzanak a tanácsban. Merci. Jan Mulder. Köszönöm szépen, Jan Mulder. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt támogatnám, hogy halasszuk el az MFF-ről szóló szavazást. Egyetértek kiválóval azzal, és tapasztalatom is azt mondja a hosszú idő alatt tanácssal összeegyűjtött tapasztalatom, hogy mindent meg kell először néznünk papíron, mielőtt szavazhatunk róla. És majd azok, azután tudunk csak, tudjuk csak kiagazítani a szöveget. Semmiféle befolyással nem lenne ez a végszavazásra, az plenáris szavazásra, szavazásra, úgyhogy én arra gondolok, hogy el kell, nem kellene, el kell használ, halasztani a szavazást. A hetes viszont szintén az MFF-fel függ össze, úgyhogy úgy gondolom, hogy az MFF-ről tartott szavazáskor szavazzunk a hetes dabról is. Ez a kettő nagyon szorosan összefügg. és hogyha mindent megtartunk az mff vel kapcsolatban, és az ALDA e dokumentumnak megfelelően járunk el, akkor úgy gondolom, hogy összekapcsolván a két, kettőt, a hetesről is akkor kéne szavaznunk, mert ezzel további nyomást tudunk gyakorolni a tanácsra. Köszönöm szépen, Bodmanis úr a szó. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Én csak tájékoztatni szeretném a Költségvetési Bizottsági tagokat, kohéziós szabályozás a foglalkozó csapat tagja vagyok, és az ALDE árnyék előadója. Elvben egyetértünk a kohézióról, de ez csak a tárgyaló csapatra vonatkozik. A az egész szövegről nem fogunk szavazni, csak arról, hogy a regi támogatja-e ezt a szövegtervezetet. Novemberben az egész szövegtervezet a plenáris elé kerül. Nem tudom, hogy pontosan mikor. politikai csoportok, képviselőcsoportok, illetve 40 képviselő módosítót nyújthatnak be. Olyan a helyzet, hogy a regi szakbizottságban mi csütörtökön szavazunk, és hogyha a regi igent mond, akkor elég komoly az esélye annak, hogy a plenáris is igent fog mondani. Tehát szavazzunk most a regi előtt, vagy később, ez egy mm, politikai döntés, kedves kollégek. A 21-es cikknek a részletében nem mennék bele, előfinanszírozás, társfinanszírozás, ez egy komoly probléma volt, hosszas idő lenne elmagyarázni, nincs is nálam a szöveg, de a tárgyaló delegációnak sikerült megállapodásra jutni az elnökséggel. Ezt elvégeztük. Kedves kollega, köszönöm. Alda következik. Eh, um, köszönöm szépen. Nem szeretnék sokáig beszélni az MFF-ről. Tudnék, de ennek most nincs itt az ideje. Most csak szeretnék Calvin kollégá által mondottakhoz valamit hozzátenni. Szeretnénk mi is elhalasztani a szavazást, az MFF-ről szóló bizottsági szavazást, ah, mert, ahogy már mások is elmondták, még nem ismerjük a végleges szöveget. Tehát egyértelmű, hogy sokkal jobb lenne, hogyha 14-ére halasztanánk a szavazást. Támogatjuk tehát Calvin kolléga javaslatást, javaslatát. Ami az időkeretet illeti, semmi különbség nincs nem jelent semmi különbséget idő szempontjából, de tartalom szempontjából nagyon sokat is jelent, hogy olyanról szavazunk-e, amiről csak szóban hallottunk valamit, vagy, ar, vagy fekete-fehéren le is leírva látjuk a szöveget. Tehát tartalmilag fontos lenne, hogyha elhasználnánk a szavazást. Jó, merci. Euh, Köszönöm szépen, más nem kérje a szót. Mielőtt észrevételeket tennék és válaszolnék a javaslatokra, kérdésekre, szeretném megkérdezni a főigazgató urat, hogy a benyomásairól be tudna esetleg számolni, különösen az idei évvégi kifizetési előirányzatok helyzetéről, illetve arról, hogy hogy látja a bizottság a jövő év elejé kifizetési előirányzatok kezelésének a helyzetét. Ugyanis világos, egyértelmű, hogy mihelyt elfogadtuk ezeket a költségvetés módosításokat, a pénzeknek rendelkezésre kellene állnia annak érdekében, hogy a költségvetés egyensúlyi helyzetben végrehajtásra kerüljön. De egy 20 milliárd eurós hátralékkal, backloggal, amit gyakorlatilag 2014 elején lehet csak a gyakorlatban kifizetni a 2014-es kifizetési rendszer különösen feszült lesz, feszes lesz, ugyanis még ha a parlament végül meg is kapja a bizottság által kért kifizetési előirányzat szintet, ugye ez a mi álláspontunk, ilyen irányban szavazunk, ez a szint a 2014-es intézményközi megállapodás plafonjával és milyen rugalmasság, hogyha rendkívüli esemény következik be, akkor ezeket nem lehet megfinanszírozni, ha csak nem használunk fel a plafonon kívüli ö, ö, kereteket, így például a szolidaritási alapot vagy a flexibilitási eszközt. Na most azért ilyen váratlan eseményből elég sok bekövetkezett az idén is, az EU-n belül időjárási viszontagságok, Ciprus pénzügyi válsága, aztán eh, az EU-n kívül politikai, katonai válság eh, Szíriában, aztán eh, Máltán, Lampedúzán, menekült válság. Miért gondoljuk, hogy jövőre nem lesz ilyen? Az egyik hozzászóló jelezte tegnap, Ann Jensen jelezte egyébként, hogy a doktrína eltér a miénk és a tanácsé, a rugalmassági eszköz felhasználása terén, hogy itt most átcsoportosítást kell ilyenkor csinálni, vagy pedig friss pénzt, friss pénzt felhasználni. A tanács szívesen használ fel friss pénzt a saját céljaira. Ez történik a DAB 7-essel. Jövő évben Ciprus esetében ez lesz a helyzet, ezt látjuk, ebben egyetértünk. Csak hogy a flexibilitási eszköz nem csak a tanács céljait szolgálja, hanem más prioritásokat is, így a parlament prioritásait is. Főigazgató úr, a bizottság részéről hogyan látják a dolgokat? Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt, ami a 2013-as évet illeti, azt mondhatnám, hogy a végrehajtás a várakozásoknak felel meg. Mit is jelent ez? Október 31-ével, és alapvetően itt a kohézióra gondolok, ugye ez a leg, itt kellett a legtöbb többlet kifizetést eszközölni. Szóval a kifizetési előirányzat szükségletek nagyjából megegyeznek az eredetileg a költségvetésbe tervezett kifizetési előirányzatok és a kettes, illetve hetes DAB összegével. Más szóval 2013. október 31-én teljesíteni tudjuk a két költségvetés módosítás figyelembevételével a kifizetési előirányzat szükségleteket. Ez azt jelenti, hogy október 31-e után eh, természetesen olyan kifizetés előirányzatok vannak, amelyeket 2014-ben fogunk tudni kifizetni, akár csak a korábbi években ilyen helyzet alakult ki. Na most itt különböző becslések élnek arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzt kell átvinni 2014-re. Természetesen még pontosan nem tudjuk megmondani, hogy a tagállamok milyen számlákat fognak benyújtani, de bizonyos elemzések történtek nálunk, és hallottam, hogy egyesek 20 milliárd eurót emlegetnek. Őszintén szóval én ezt nem tudom most megmondani, hogy ez 20 milliárd euró lesz, vagy 17 milliárd euró, figyelembe véve a múltbeli tendenciákat, meg a rendelkezésünkre álló információkat, ez a szám legalább akkora lesz, legalább, annyi, legalább akkora lesz, mint a múlt évi összeg. Tehát 2013-ra vonatkozóan ez lenne a válaszom tehát az a kezdeményezés, amit a parlament tett, hogy gyakorlatilag a 11,2 milliárdos költségvetés módosítást elengedhetetlennek tartja, teljesen indokolt a számok fényében a 2014 elejét illetően tényleg van ez a 2013-as hátralékunk, vagy backlogunk, akár csak a korábbi években, most is azt mondhatom, hogy maga a backlog az nem meglepő dolog, az év végén a tagállamok mindig benyújtanak nagyon késedelmes visszatérítési igényeket, amelyeket gyakorlatilag fizikailag nem tudunk kielégíteni, Ugye két hónapos a jogi határidő, ami rendelkezésre áll. Ez hosszabb, mint három-négy éve volt, de fizikai körülmények magyarázzák mindezeket a nehézségeket. Most még hogyha meg is szavazzák a jövő évi költségvetés legmagasabb tervezett összegeit, akkor is nagyon feszes lesz a végrehajtás, ahogy ez itt elhangzott már. A kifizetési előirányzatok kiszámításánál egy nagyon konzervatív hát becslést, egy elemzést végeztünk, úgy ítéltük meg, hogy a jövő évi kifizetési előirányzatok nagy része, lényegi része a ralloknak felel meg, tehát a korábbi évek visszatérítési igényeinek felel meg. Most a többlet összetevők, amelyek a közös rendelkezések rendeletében szerepelnek. Nos, ezek hozzáadódnak még a kifizetési feszültségekhez, legalábbis többnyire hozzáadódnak. Vannak bizonyos aspektusok, amik csökkentik viszont a kifizetéseket. Összességében azt mondhatjuk, hogy nagyon nagy lesz a nyomás a kifizetéseknél, rajtunk, és jövőre Biztos, hogy szükség lesz arra, hogy a rugalmassági eszközt használjuk, amit az új MFF rendelet létrehozott, és egyáltalán nem zárom ki, hogy a contingency margin-t is fel kelljen használni, marzsot az év bizonyos pontjain, hiszen vannak késedelmek, vannak váratlan kilengések pozitív és negatív irányba egyaránt. Nagyon valószínű, hogy a rugalmasági eszközöket használni kell. Tehát pillanatnyilag ennyiben tudom ismertetni a helyzetet. Megismétlem, nagyon feszült lesz a helyzet jövőre, 2015-ben is, és a rugalmassági eszközöket használni kell majd. Nem tudom, hogy kielégítő a válaszom. Egy nagyon rövid észrevételt tennék, ha megengedik a tárgyalással kapcsolatban. Az egyeztetés alapján. Úgy gondolom, hogy voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, úgy néz ki, hogy most azért nyugodtabb vizekre ért a tárgyalás, most már elhárultak a fő akadályok, az MFF és a költségvetés módosítások, amelyek kötődnek hozzá, jól jelzik ezt. A 9-es DAB 2014-es év. Nos, mindezen területeken a bizottság úgy találja, hogy azért megvan a jó szándék mindegyik fél oldalán, hogy megtaláljuk a megoldásokat, hát tiszteletben tartjuk az elvi ellenvetéseket minden oldalon, és úgy gondolom, hogy nem az idén kell túlságosan mélyre hatolni az elvi vitákban, azzal együtt, hogy mindenki fenntartja az elvi érveit, a parlament és a tanács is hát némileg jó hiszeműen engedni fog kényszerülni, úgy ítéljük meg. 11-én, 11-e éjszaká, 11-éről 12-ére viradó éjszaka, de hát minél hamarabb reményeink szerint megszületik a megállapodás, hiszen nem óriásiak azért az elvi eltérések. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Egy utolsó kérdésem, illetve van egy kérdésem, utána pedig Inge Gresszel is szeretne feltenni egy kérdést. Az utolsó átcsoportosítás, ami a maradékok összeszedéséből van, ez majd később jön és per definíció ugye itt nem tud nagyságrendet mondani. Igen, elnök úr, természetesen elképzelésünk sincs. A legutóbb végeztünk egy ilyen belső felmérést, a Kobuval és Orbán asszony is megkérdezte, hogy esetleg nem tudnánk-e beazonosítani olyan elemeket, amelyek átcsoportosításba bevonhatóak lennének, és több pénzt adnának, többek között például a kutatási költségekre. A mi kutatásunk eredménye nulla, és hogyha van egy ilyen fióksöprési átcsoportosítás, az néhány millió vagy tízmillió jöhet esetleg össze, hogyha a külszolgálatnál még valami marad, de még itt is idén nagyon nagy a nyomás. Tehát nem hiszem, hogy valami ilyen kellemes meglepetés lenne az utolsó pillanatban. Elnök, köszönöm szépen, jó, akkor nagyjából tudjuk, hogy mi van. Inge Gressle Szeretném a kollégákat a, 2010, a számvevőszék 2012-es jelentésére fölhívni a figyelmét, ugyanis az egyes fejezetben nagyon érdekes számok vannak a kifizetési szakadékok, hiányosságok között. Ott van egy 50 milliárd, amely, amelyel több a kötelezettségvállalás, mint a fizet, kifizetés és aztán van egy, úgy tűnik, hogy szám, számszerűsítve összesen 110 milliárd euróról van szó, tehát olyan régi kifizetési lemaradások, amelyek amelyek még fennmaradók, és az én, én országomra tekintve tulajdonképpen a költségvetésnek az ötödi részének felel meg az az összeg, amivel le vagyunk maradva és nem tudom tulajdonképpen, hogy hogy, lehetnek, hogy lehet ezt elrendezni, hogy lehet kideríteni. Én azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha megnéznénk ezt a számvevőszéki jelentést, és ennek fényében kellene majd a következő ö, ö, költségvetést is átgondolni, úgyhogy szeretném javasolni mindenkinek, hogy a számvevőszék jelentését olvassa Meg fogjuk tenni már ma este. Jan Mulder kért ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Következőt szeretném mondani. Úgy gondolom, hogy ha a nyolcas dabról és a korábban a kettőről beszéltünk, ugye ez kapcsolódik az a nyilatkozathoz, amit a parlament kért a tanástól a 2013-as költségvetés jóvágyásakor. A bizottság úgy gondolja, hogy a tanácssal ugyanígy kellene, ilyen nyilatkozatot kellene letárgyalnunk 2014-re is, és hogyha miután extra pénzeket kérünk, hogyha lehetséges, mert 2014-re szinte nincs is rugalmasság, illetve 15-16 millió lesz, úgy lenne szükséges, akkor mi a tanácsa, hogy ismételten tárgyaljunk, ahogy a tanácssal vagy sem? A válasz egyértelműnek tűnik, mondja az elnök. Hát nincs mozgástér. Főigazgató úr. Igen, elnök úr. Hogyha a megállapodása a legmagasabb összegnél ö, kerül megkötésre, akkor nyilvánvaló, hogy 2014-re már nincs mozgástér, viszont marad a rugalmasság, az úgynevezett contingency margin, ami hát mobilizálható ö, a tagállamok minősített többségével és a parlament szavazásával. Tehát azért mégiscsak van itt esetleg egy kötelezettségvállalás, egy politikai kötelezettségvállalás az intézmények között, aminek meg lehet a maga haszna, hogy meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek további forrásokat biztosítanak a contingency margin-ra, tehát a vésztartalékra nem feltétlenül szükségtelen egy ilyen. Igen, mondja az elnök, Jan, valójában ez egy rendkívül jó kérdés. Egy kicsit már e, emlékeztük ezt tegnap az előkész, a trilógus, a harmadó tárgyalás előkészítésekor. Majdnem biztos, hogy szükség lenne egy nyilatkozatra, a parlament mindig egy kicsit úgy veszi, hogy úgysem ad ez semmit, de hát végül is mindig több ezer milliárd, több milliárd euró lesz ebből. Idén például 11 lett belőle, jövő évben rendkívül nehéz év lesz, mert gyakorlatilag már a plafon alatt semmiféle mozgástér nem marad. Viszont ott vannak ezek az eszközök, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egy minimális rugalmassággal rendelkezzünk, és lesz az a kötelezettségvállalás, amit tegnap említettem, politikai kötelezettség, hogy a költségvetési hatóság két ága feladata, hogy a az unió legmagasabb hatóságainak biztosítsák azt, hogy ha rendkívüli események történnek, ezeknek is eleget tud tenni. Jó, hát persze világos, hogyha valami abszolút katasztrófa történik, akkor felül kell vizsgálni a költségvetést, de úgy gondolom, hogy mégiscsak el kell gondolkodnunk azon, hogy mi lehetne az a kötelezettségvállalás, ami egy nyilatkozat formáját ölthetné, és kiegészítené azt a megállapodást, amit remélhetőleg 2014-re meg tudunk majd kötni. Kihasználom az alkalmat, és egy észrevételt szeretnék tenni, amit tegnap nem tettünk meg az első egyeztetés során, de szerintem mindenképpen érdemes lenne a második egyeztetéskor, amikor remélhetőleg miniszteri részvétel is nagyobb számban lesz majd. Mert a költségvetési miniszterek ugye nemet mondani mindenre tudnak, és hogyha nem nemet mondanak, akkor is mindenre panaszkodnak. és van képük még a továbbiakban is azt mondani, hogy az európai költségvetés emelkedik. Holott idén csökkenni fog körülbelül 6 vagy 7 százalékkal, attól függ persze, hogy melyik szinten áll majd meg a megállapodás. Akkor hogyan magyarázható ez a jelenség? Ez azzal magyarázható, hogy az összehasonlításnak az alapjai nem azonosak. Tehát induló költségvetést és induló költségvetést hasonlítanak össze. Ez nagyságrendileg a tavalyi év induló költségvetése 130 milliárd volt, az idei évnek 136 milliárd. Ez ugye hattal több, de valójában miután a tavalyi év induló költségvetése már alulbecsült volt, mert hozzá kellett tenni 11,2 milliárdot. A tavalyi évnek a valódi ö, költségvetés a 142 körül volt, és az igazán a 142-t kellene összehasonlítani, és a 136-ot vagy a 137-et, ami nem lesz több 130-137-nél, mert hogy az már a plafon. Tehát valójában ez egy csökkenő költségvetés. És ahogy tegnap ezt a Lewandowski biztos elmondta, a 27 tagállamból, illetve 28 elnézést horvát barátainktól, tehát a 28 tagállamból egyetlen egy olyan sincs, amelynek a 2014-es költségvetése 6%-kal alacsonyabb lenne. De mégis mindenki Brüsszelre ordítozik azt mondják, hogy ők erőfeszítéseket tesznek, miközben Brüsszel nem. Ez azért egy olyan pont, amit az egyeztetéskor mindenképpen hangsúlyozni kell, Én szerintem a médiák előtt is ki kellene emelni. Innentől pedig, ami a, a szavazatokat, szavazásokat illeti, illetve ö, Ivo Kalfin által felvetett kérdéseket, az MFF rendeletet magát illeti. Emlékeztetni kell, hogy mi, a kobú, nem vagyunk mindenért felelősek, nem mi vagyunk a felelősek, a, vannak dolgok, amik tőlünk függenek, és a mi ö, kompetenciánk, hogy azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amiben mi vagyunk a kompetensek. Ha nem foglalkozunk a, megmondjuk, hogy nem szavazunk, vagy ellene szavazunk, ha pedig megfelelően kezelik, akkor meg kell mondani, hogy ez részünkről el van intézve. Azaz, más szavakkal nem mi a KOBU fogjuk eldönteni, hogy a végszavazás az MFF-ről 19-én vagy 20-án lesz novemberben, vagy a november ülésen, hanem majd az elnökök konferenciája dönti ezt el. Ez függ attól a ö, költségvetési volumentől, amivel foglalkoznunk kell, ez függ attól is, hogy milyen a jogalkotási feladat, amiben vannak különböző elemek. A jogalkotási oldalról nézve nincs minden elintézve, vannak problémák még az delegált aktusokkal, ez viszont minket egyáltalán nem érint. Ezt majd az, konferen- az elnökök konferencián kell eldönteniük, hogy ez a téma megért egy további halasztást, vagy egy új eljárást 19-e vagy 20-a előtt. ott volt a nagyon nehéz tárgyalás problémája a makroökonomiai kondicionalitásról, ami a kohéziós alapra alkalmazandó. Beszélt erről kollégánk, elmondta, hogy politikai megállapodás van, a probléma, ami továbbra is van, az számunkra Kobunak, nem e- ebben a témában nem politikai jellegű, egyébként is nem a kobunak kell eldöntenie, hogy a kohéziós alapi tárgyalások megfelelően mentek-e. Ezzel a rezsi foglalkozik. De van, kapcsolódik a mi munkánkhoz a tekintetben, hogy biztosítanunk kell, hogy harmonizálásra kerül a rendelet szövege, illetve a megfelelő rendeleti cikk, illetve a kohéziós alapszöveg, és az MFF szövege, amelyik a, erről kettő, és ha jól emlékszem, akkor ez a nyolcas cikke az MFF rendeletnek. Én felvetettem ezt a problémát az egyeztetés során, mert jelenleg, és is kollega is ezt megerősítette, de Ivo is elmondta, a titkárság is említette, egyelőre nem tudjuk, nem áll rendelkezésünkre az a jogi megszövegezés, amit majd ölteni fog ez a kérdés, a makroekonomiai kondicionalitás. Én ezt felvetettem, és jeleztem azt is, hogy lehetséges, hogy harmonizációs probléma fog adódni a jogi kifejezés területén, tehát a két szöveget, de nekem úgy tűnt, hogy attól kezdve, hogy politikai megállapodás van, akkor ez a probléma egy korrigendummal majd el, ö, megoldható, hogyha ellenőriztük, hogy a három intézmény jogi szolgálata megállapodásra jutott. Ezt a nyilatkozatot én megtettem, ami semmilyen negatív észrevételt nem vont maga után, tehát úgy tűnik, hogy a korrigendum megoldás jogilag teljes mértékben elfogadható. Nem rejtem véka alá, hogy nekem ez lenne a legjobb. Én, én ezt kedvelném leginkább. Azért, Jajló és felvetette Jan Mulder ugyancsak támogatja a keresztény demokrata, mi vagyok, ugye Szent Tamási szellemben. Tehát meg akarom, <laughs> meg akarom érinteni, mielőtt bármit adnék. De az az érzésem, számos tárgyalást követően ugye halasztás is volt, és figyelembe véve, ami még előttünk áll, úgy gondolom, hogy költségvetési bizottság szintjén jobb lenne a tárgyalás szelleme érdekében, ugye, ami tegnap úgy tűnt, hogy kezd kialakulni, jobb lenne, hogyha a, bizottság, a Költségvetési Bizottság végigvinné a dolgokat, amik ide tartoznak, és én inkább ezért a szavazást támogatnám, tudván azt, hogy így is úgy is az MFF, tehát az MFF-nek a jogi megnyilvánulása, az egy szövegben kell, hogy megtestesüljön, az intézményi közi szöveg az már úgy is túllépett, amely most már az intézményi közi szinten van a CEFCO, meg elmondtuk a véleményünket, az AFCO ezt felkarolta és elfogadta. Tehát én inkább amellett lennék, hogy legyen egy konzisztens megoldás, és azt mondjuk, hogy ma délután szavazunk a teljes MFF tag, ö, csomagról, a rendeletről is, pontosítva az, hogy esetleg majd egy korrigendumra szükség lesz, és ebben az esetben azra lesz szükség, hogy a Kobu felhatalmazzon egy korrigendum elfogadására más intézményekkel együtt, ha ez szükséges, azonban nem, miután ez a szavazás megtörtént, a jelentésünket nem adnánk át még a plenárisnak. Tehát pontosan ez az a szakasz, ahol az intézményközi megállapodást elfogadhatja az AFKO. Tehát az AFKO úgy gondolja, hogy részéről a feltételek összeálltak ahhoz, hogy elfogadásra kerüljön AFKO bizottsági szinten a jelentéssel. Szerintem én vagy én azt javaslom kompromisszumos megoldásként, hogy mi tegyük ugyanezt a magunk részéről, szavazunk, ha van egy szavazás, de nem adjuk át még a jelentést, oly módon, hogy az elnöki konferenciára bízzuk teljes mértékben, hogy a kellő pillanatban, és hát ha minden jól megy, akkor a novemberi ülés során. Nos, nem tudom, hogy ez a megoldás az önöknek elfogadható-e, Iványló. Elnök úr, nagyon sajnálom, hogy megint magamhoz kell ragadnom a szót, de van egy pár érvem, amit szeretnék tisztázni. Mi nem akarunk további feltételeket állítani az utolsó pillanatban. Ez nagyon világosan ki kell, hogy jelentenünk. Nem akarjuk megváltoztatni a játékszabályokat ha most szavazunk, az, akkor azzal az a probléma, hogy nincs szövegünk. Lehet, hogy majd lesz egy korrigendum, lehet, hogy az rendben lesz, nem lesz rendben, de az a probléma, hogy kellene a szöveg, amiről szavazunk. és ahogy mondtam, az elfogadás ütemtervével ez nem is ütközne. Másodszor azt mondta elnök úr, hogy arra kell koncentrálnunk, amely a, hatá, a hatáskörünkbe tartozik, és ezzel teljesen egyetértek. A legfontosabb elvünk mindig az volt, hogy vagy mindennel egyetértünk, vagy semmivel a Költségvetési Bizottság ennek az elvnek az őrzője. Tehát amikor a plenáris ülésnek azt javasoljuk, hogy rendben van, és kész van minden, szavazzunk, akkor az azt jelenti, hogy a Költségvetési Bizottság teljes mértékben elégedett mindennel. Tehát teljesen igaz az, hogy nem nekünk kell kitárgyalni, illetve eldönteni azt, hogy ezt vagy azt be kell venni a szövegbe, de a mi szakbizottságunknak kell kimondani a plenáris felé azt, hogy igen, most már minden úgy van, ahogy kell lennie, és hogy most szavazhatunk plenáris ülésen a szövegről. Végül pedig a feltételek, amelyeket mindig is állítottunk, ugye tudjuk, hogy a nyolcas dabbal már meg vagyunk elégedve, és arról szavazhatunk is és a következő évre átvitt összegek nem fogják majd megkönnyíteni a következő évi költségvetés, de én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban le vannak zárva a tárgyalások, és a regi kollégáimnakban is bízom abban, hogy ők nem fognak fogni az új tárgyalásoknak, ők mindent megtettek, amit nekik meg kellett tenni. A harmadik feltétel az volt, hogy hogy a saját forrásokkal kap foglalkozó munkacsoporttól az az volt, hogy lehet, hát tegnap azt mondták, hogy lehet, hogy majd lesz évvége előtt egy találkozója ennek a csoportnak, de lehet, hogy nem. Hát, hogyha ezzel meg vagyunk elégedve, akkor rendben van, de úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő napokban még mindig van egy sor feladatunk a véglegesítés szempontjából. A bizottság javaslata nálunk van, a tanács élt néhány javaslattal, de úgy gondolom, hogy néhány napot még felhasználhatnánk a munkára, mielőtt szavazunk. Rendben, Iváló. Nos, az én fő prioritásom az, hogy a kobű maradjon egységes. Hogyha van egy vagy két frakció, amely úgy ítéli meg, hogy kicsit több időre van szükségünk, akkor én úgy ítélem meg, hogy ezt figyelembe kell venni, és figyelembe is fogom venni. Rendben. Na de azért, hogy a pozitív és konstruktív szellemiség fennmaradjon a tárgyalás megkezdésekor, tehát hogy a tegnap a tanácssal közösen tapasztalt hang nem fennmaradjon. A DAB 7-es és DAB 8-assal kapcsolatban, illetve DAB 9-es és az általános átcsoportosítás is persze felvetődik, de most ami az MFF csomagot illeti, jelezhetnénk, hogy nincs már fő akadály a költségvetés szempontjából, de az MFF rendeletről nem tudunk ma még szavazni, mert a szöveg nincs meg, a kohéziós alaprendelet szövege, úgyhogy 14-én fogunk róla szavazni, annak érdekében, hogy a novemberi plenáris előtt megtörténjen a szavazás, és ez lehetővé teszi a költségvetés az elnöki értekezlet számára, hogy a novemberi plenáris elé vigyék a döntést. Így néhány napot nyerünk, és így nyomást tudunk gyakorolni a magas szintű csoporttárgyában, témájában is. Így figyelembe vesszük az önök aggájait, illetve nem keltünk olyan benyomást a tanácsban, hogy hát támadásba lendültünk át tehát ugye a, a tárgyalás ez nagyon sokban a légkörön múlik. Hogyha a tárgyalást elkezdjük a bizalmi ö, légkörben, akkor nem szabad elrontani ezt a légkört a partnerrel. Köszönöm szépen a figyelmüket, akkor ezzel rátérhetünk a további szavazásokra. Miről is kell szavaznunk? Elnök úr, problémát szeretnék jelezni. Én a Költségvetési Bizottság tagja vagyok, nem vagyok viszont a Regi Bizottság tagja, ezért a Regi Bizottság véleményét nem ismerem pedig valószínűleg nagyon fontos az ő véleményük is a makrogazdasági kérdésekről, de azért az, ennek nincs túl sok köze a Költségvetési Bizottsághoz. Tehát az ajánlása szerint járjunk el, elnök úr, de azt nem értem, hogy csak azért, mert néhány politikai frakció nem akar ma szavazni, azért valóban el is, szav, el is halasztjuk a szavazást. Mert mi szeretnénk ma szavazni. Úgy gondolom, hogy helytelen jelzést küldünk véleményünkkel kapcsolatban ezzel a halasztással. De azt is szeretném megismételni, hogy a mi frakciónk teljes mértékben támogatja azt, hogy ma szavazzunk az MFF-ről. Hogyha ön elnök úr úgy gondolja, hogy el kell szavaz, halasztanunk a szavazást 14-ig, akkor követjük az ön ajánlását, de az EPP nem ért egyet. Ö, Salvador. Salvador ne legyen félreértés közöttünk. Először is. Tehát ne, nehogy félreértsük egymást. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Először is nem arról van szó, hogy megvárjuk a regi szakbizottság véleményét vagy döntését. Arról van szó, hogy megvárjuk a parlament nevében a Regi Szakbizottság által megtárgyalt megállapodás szövegét, hogy az megérkezzen hozzánk. Miért? Azért, mert annak jogi kihatása van az MFF rendelet tervezetre, hiszen az MFF rendelet a makroökonomiai feltételekről is szól. Tehát a kettőt harmonizálni kell, ez egy jogi probléma. Ez az első pontosítás. A második pontosítás nem a teljes szavazás szeret szeretném elhalasztani, és nem egy frakció javaslatára, hanem három frakció nyilatkozott a halasztás irányában. Szeretnénk megvárni, hogy a kohéziós alapról szóló rendelet jogi megfogalmazása véglegessé váljon. Ez nem politikai, hanem jogi probléma. A többi részét az MFF csomagnak javaslom, hogy szavazzuk meg. Tehát én ezt javaslom. Ugyanis nem szeretném például megszavaztatni a kobűt arról, hogy szavazzunk-e az MFF rendeletről. Itt a többi intézmény orra előtt osszuk meg magunkat, tehát nem igazán lenne ez szimpatikus. Hogyha mindenki bele tud menni ebbe a kompromisszumba, akkor én nagyon örülnék neki. Kárvályó asszony, tessék. Csak egy kérdés, elnök úr. Nem értem, hogy mi, miért nekünk és hogyan kell megtudni, hogy a regi mit mond, miért nem a plenáris. A plenárison változhat minden, egyfajta ördögi kör alakul ki, körbe-körbe járunk, várjuk mások döntését, a regi tárgyalásai kihatnak miránk, aztán a plenárison ez megint változhat. Nem. A kobű nem vár senki másnak a döntésére már volt egy nagyon hosszas, kemény tárgyalási folyamat, amit a regi vezényelt le a makroökonomiai feltételrendszerről. Ez a tárgyalás lezárult, befejeződött, nem, nem, a plenáris az nem a mi dolgunk. A plenáris, Kárvályó asszony, a plenáris az nem a mi gondunk, hát nem a parlament elnöke vagyok én. Sajnos. Illetve a parlament szerencséjére. Szóval nem vagyok frakcióvezetőse. Az önök bizalmának köszönhetően pillanatnyilag a Költségvetési Szakbizottság elnöke vagyok. Tehát ez a problémánk. Az a problémánk, hogy ugye a makroökonomiai feltételrendszer re vonatkozó megfogalmazás szerepel az MFF rendeletben, ami viszont a mi illetékességi körünkbe tartozik, ezért meg kell várnunk, hogy jogi nyelvre lefordítsák a tanács és a parlament között létrejött politikai megállapodást a makroökonomiai feltételekről annak érdekében, hogy a regi rendeletben és az MFF rendeletben ugyanazok a kifejezések szerepeljenek. Ez egy jogi probléma egyszerűen. Ennyi. Jan, aki szintén nagy specialistája a regionális problémáknak. Köszönöm szépen, elnök úr. Én teljes mértékben támogatom Salvador álláspontját. Ami ma fontos, az a Kobu politikai álláspontja. Én a regi tagja vagyok, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kobu alakítson ki egy nagyon világos politikai álláspontot. Nem vagyunk mi mindenért felelősek, de mi vagyunk az MFF-fel kapcsolatos központi legfontosabb szereplő. Az MFF-ről szóló szavazás szimbolikusan is annyira fontos, még egy korrigendummal együtt is, bár hogyha többségi szavazatot kap, akkor az nem lesz lehetséges, de minden esetre nagyon fontos mindenkinek tudni, hogy a köz, Költségvetési Bizottság nem ellenzi, csak technikai változtatásokat kíván a korrigendumban. De én úgy gondolom, hogy a saját forrásokról nem technikai nézetkülönbségek vannak hanem tartalmi különbségek. Tehát most az a kérdés, hogy vannak-e még fenntartásaink, vagy csak technikai jellegű kérdéseink vannak. Hogyha csak technikai, jellegűek, akkor az megnyitja az utat azelőtt, hogy, hogy, hogy halasszuk még tovább ezt az egészet decemberre, hiszen vannak olyan frakciók, amelyek szeretnék decemberig halasztani mindezt, és ez politikailag nagyon nehéz helyzetet teremtene. A Regi nek sincs legális szempontból szüksége arra, hogy a Kobu döntsön, de azért jó lenne, hogyha csütörtökön lenne a Kobutól már egy döntés. De ez nem jogilag szükséges, csak politikai szempontból. Én úgy gondolom, az lenne a legfontosabb, hogy feltegyük a kérdést, hogy hogy ezt az üzenetet át tudnánk -e adni. Mert ugye most jelenleg ez, ezt a halasztást csak technikai okokból akarnánk megtenni, és viszont legyünk biztosak benne, hogy csak technikai és nem tartalmi fenntartásaink vannak, mert különben nem járunk el jól. Nos, a Költségvetési Szakbizottság delegáció vezetőjeként ö nem mondhatok olyan észrevételeket, mint önök. Nos, nem a regi szakbizottság problémájáról van szó, hanem a Költségvetési Szakbizottság számára nagyon fontos a saját források kérdése. Nagyon fontos, hogy ebben előrelépjünk. két-három elmúlt évben gyakorlatilag semmi nem történt, és ez egy rossz üzenet a tanács irányába, úgyhogy nagyon is indokolt, hogy most elhalasztjuk ezt a szavazást. Rendben, Helga, Helga, és aztán szavazunk. Én csak egyértelműen szeretném elmondani, hogy mi támogatjuk Iváló Kalfin és Jan Mulder álláspontját papír nélkül ne szavazzunk most még. Jó, tessék, Salvador. Úgy tűnik, hogy a már holnap rendelkezésre áll a reggi ö, dokumentum. Tehát, hogyha ennyire szükségünk van a szövegre, van egy ö, együttes ülés, hetedikén csütörtökön, költségvetési, költségvetési ellenőrzési szakbizottság, és hogyha gondolják, addigra elhalaszthatjuk a szavazást, és akkor már nyugodt lehet az álma a kollégáknak. Addigra meggyőződhetnek róla, hogy a végleges szöveg nem ellentétes az érdekeinkkel, de hát az elnök úr dönt persze, hogy mikor szavazzunk végül is. Bien. Bon, Je Jó, javaslom, hogy akkor itt most hagyjuk abba. Nagyon örülök. Nagyon örülök. Hogy milyen jó formában van Salvador, olimpiai formában. Ennek minnyáján örülünk. De hát ugye a technikai problémából, hogy elindul a vita, komoly politikai probléma lesz. Ugye itt belül ne vitatkozzunk már. Azt javaslom, hogy akkor a jövő hétre halasszuk el ezt a szavazást. Időben fogunk szavazni a novemberi plenáris előtt, és egyértelműen azt fogom mondani, hogy korrigendumokok, jogi okok miatt halasztjuk el, nem politikai okok miatt, és ez lehetővé teszi azt is, hogy a magas szintű csoport ügyében előrelépés történjen. A gond az, hogy olyan magas szintű ez a csoport, hogy már meghalad minket. Hát se én, se az előadók, se a koordinátorok nem nevezhetik ki a magas szintű csoport tagjait. Hát megmondom úgy, ahogy van. Szóval javaslom, hogy a DAP 7 szavazzuk. Meg nincs módosító, ki van mellette. Köszönöm. Ellene? két ellenszavazat. Tartózkodás. Két tartózkodás elnézést, igen, és ezzel elfogadtuk. DAB 8-as, itt vannak módosítók, kérem nézzék meg a ö, szavazólistát. Mindenkinél ott van a kártya, mindenki kész a szavazásra. Helga Trüppel négyes mellette. Nem, bocsánat, Törölve visszavontam. Egyáltalán nem jót mondtam. Miért ezt adta a kezembe? Ez a szakbizottság egyáltalán nem munka, munkaképes, működőképes. Heider, egyes módosító, mellette szóbeli kiegészítéssel in full törlése ki van mellette, ellene kettő három tartózkodás tartózkodás elfogadtuk az S és D szóbeli módosítója mellette ellene egy kettő három tartózkodás elfogadtuk az előadó szóbeli módosítója a 4B eh, mm, bekezdéshez mellette ellene egy tartózkodás, egy tartózkodás, kettő tartózkodás. Elfogadtuk, végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást, az enyém nem működik. Jó, most már Az egyik kártya nem szavazott. Lezárom a szavazást. 26 igen, 5 nem, 0 tartózkodás. Elfogadtuk, a 3,9 milliárdot elfogadtuk. Kilences költségvetés módosítás. Nincs módosítás. Egyetlen szavazás. Ki van mellette? Elektronikusan? Bocsánat, jó. Jó, szükség van az elektronikus szavazásra. 9-es DAB, módosítás nélkül, elektronikus végszavazás, 31 kártya. Egyik frakció sem túlképviselt. 31-en szavaznak, az egyik kártya nem szavaz valahogy. Lezárom a szavazást. 26 igen, 4 nem, egy tartózkodás, a DAB 9-est is elfogadtuk. A globális átcsoportosításról nincs módosítás? Tehát az előadó azt javasolja, hogy úgy, ahogy van, fogadjuk el a bizottság javaslatát. Az Európai Bizottság javaslatát. Az Európai Bizottság nagyon örül, nagyon jó. A vélemény birtokában ki van a globális átcsoportosítás mellett, ellen, egy-kettő, tartózkodás, Nincs tartózkodás? Akkor elfogadtuk. Bien. Jó. Akkor következik Reimer bőge jelentése a flexibilitási eszköz bevetéséről a szolidaritási alap felhasználásáról Franciaország, Olaszország és Spanyolország vonatkozásában tulajdonképpen ez a DAB 7-esnek a jogalapja, elektronikusan szavazunk. Ez a 15-ös napi rendi pont. Tulajdonképpen ugyanaz a szavazási eredmény kellene, hogy kialakuljon, mint a DAB 7-es esetében. Mindenki szavazott? voté, voté, voté, voté. Ami magyarul azt jelenti, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. 23 igen, 4 nem, 1 tartózkodás, elfogadtuk. Aztán szolidaritási alap igénybe vétele, Németország, Ausztria, köztársaság, 17-es pont, Fernándes jelentés. Nagyon örül az előadó, nem, a, nem kéri a szót, azt kéri, hogy szavazzuk meg, elektronikusan szavazunk is. A Fernandes jelentésről, 17-es pontról szavazzanak, szavazzanak, még hárman nem szavaztak. Furcsa. A szavazást lezárom. 27 igen, nulla nem, nulla tartózkodás. Óriási győzelem. Abszolút. Beszédes a kollega hallgatása. Úgy tekinthetjük, hogy az egész napi rendet végigvettük? On a le temps Oui, oui. Itt is Oké. Bon. Do- Nos, akkor tehát állategészségügy. Egyelőre megvannak a számok, jól dolgoztunk, köszönöm szépen. Akkor felfüggesztem az ülést a trialógus tagjai holnap után találkoznak, az egyeztetők azok a tanácsépületében hétfőn, és a következő költségvetési ülés pedig november 14-én berekeztem az ülést.